Gratulálnánk külön az áldozat édesanyjának és azért a kiállásért és bátorságért, amit a tragikus események közepette mutatott. Köszönjük. En, en Strasser képviselő úr lemondott mandátumáról március 24-i hatája. A házszabály négyes házszabály egyes és hármas bekezdésének értelmében eh, tudomásul vettük ezt, és ugyanettől a naptól eh, megüresedett a helye. Hella Renner képviselő is lemondott európai parlamenti mandátumáról április 1-i hatája. A négyes számú házszabály 1 és 3-as bekezdése értelmében tudomásul veszük lemondását, és ez a mandátum ezzel a dátummal megöresedett. Az illetékes osztrák hatóságok tájékoztatok arról, hogy Ernst Strasser helyét Hubert Pirker veszi át március 31-i hatája. Szeretném üdvözölni az új képviselőt a házban, és emlékeztetném, hogy a hármas házszabály második bekezdése értelmében ameddig a mandátum vizsgálat le nem zárult, és mihelyt az írásbeli nyilatkozatot aláírta, addig is Hubert Pirker helyet foglalhat az Európai Parlamentben, és az Európai Parlamenti Képviselőség minden jogával él. Hát nem tudom, helyelen van-e Hubert Pirker? Igen, akkor üdvözöljük az Európai Parlamentben képviselő társamat. Madlener képviselő szeretne napi rendi ügyben hozzászólni? Ja, it is a eh, point of order. Um, Igen, napi rendi ügyben. Die andere meneer die het parlement verlaten hebben wegens hun corruptiepraktijk. A parlament uh, foglalkozik a korrupciós ügyel, és talán ez megfelelő alkalom lenne a megfelelő napi díjak ki nem fizetésére, hogyha a korrupció gyanúja merül fel. Kérem, hogy ilyen esetekben ne fizessék tovább a napi díjakat. E, proszę pana, e, na pewno rozstrzygniemy tę sprawę i dziękuję. Köszönöm. Valóban megvizsgáljuk ezt a javaslatot. Köszönöm, hogy felvetette. Nem voltam felkészítve erre, úgyhogy nem tudok most végleges választ adni képviselő úrnak erre a felvetésére. Oké, okay, um, Mr. Masip. Masip úr, napirendi kérdés. Elnök úr, az eljárási szabályzatra hivatkoznék. Elnök úr, az előbb az egész plenáris terem nevében szólt azt illetően, hogy az USA-hoz kell fordulnunk azzal a kéréssel, hogy az érintett személy halálbüntetése helyett életfogytiglani fogvatartást szabjanak ki. Szeretném kérni a büntetés ez irányú megváltoztatását, de nem mondanám, hogy életfogytig tartó büntetést kell kérni. Szerintem a halálbüntetést egy arányos büntetéssel, egy másik arányos büntetéssel kell felváltani. Köszönjük képviselő úr! Érdemes erről külön beszélnünk, szerintem most erről nem hozhatunk döntést. Tovább